Sesja zawieszona w dniu 11 lutego 2010 zostaje wznowiona. Ezennel megnyitom. A múlt hónapban félbe szakított ülésszakunk következő ülését, és sok tisztelettel üdvözlöm Herman von Rompuy urat, az Európai Unió tanácsának elnökét, akit először üdvözölhetünk ebben a körben az Európai Parlamentben. Minden ülés elején körülbelül 15 perc önszerveződés van, utána kezdjük el a vitát, mondom ezt elnök úrnak, és igen, nagy tisztelettel köszöntöm Barozó bizottsági elnök urat. Ő nem új vendég itt, az utóbbi öt évben már nagyon sokszor ült ezen a széken. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először néhány közleménnyel szeretnék élni önök felé. Nagy szomorúsággal kell, hogy közöljem önökkel, hogy a Brüsszel, a Brüsszel melletti vasúti balesetben Claudia Cardinálú asszony is életét vesztette. Candiago asszony 2008. decemberre óta dolgozott az Európai Parlamentben. Valamennyiük nevében hozzátartozóit legmélyebb együttérzésünkről szeretnénk biztosítani. Az utóbbi napokban a Portugál Madeira szigetén is óriási szökőár volt, illetve árvíz, és legalább 38 emberről nem tudnak elszámolni a hatóságok. Együtt vagyunk imáikban a, az áldozatok hozzátartozóival. Kérem önöket, hogy Mindkét katasztrófa áldozatai emlékére egy perces néma felállással adózzunk közösen. Dziękuję Państwu. Teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas obecnych gości. Szeretném a plenáris terem galériáján a fehér orosz delegációt üdvözölni. Milinkievics úr is közöttük van, aki a Szaharov díj nyertese volt 2006-ban.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 sajnos megint az újságok címlapjára került a civil szervezetek üldöztetése miatt. Az Európai Parlament mindig is az általános emberi jogok mellett állt ki, és a jövőben is el fogjuk ítélni azokat az autoritér rezsimeket, amelyeket a demokratikus szervezeteket elnyomnák, elnyomják. Előző ülésünk jegyzőkönyvét kiosztottuk. Van -e ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Ha nincs, akkor azt elfogadottnak tekintem. Niniejsze informuje, że pod oświadczenie... És tájékoztatom Önöket, az 54 22-es Schröter és Ketlin asszony által javasolt szöveget támogatta a parlamenti képviselők többsége, és ezért az eljárási szabályzat ide